is A következő napi rendi pont a bizottsághoz intézett kérdések órája. Az egy, első kérdésünk feltevője, Blinkevics Ute asszony. Andor úr fog rá válaszolni. Tessék, Andor úr! Uh, violence szépen, elnök, elnök úr. Az nők elleni erőszak, ez egy alapjog elleni erőszak, és az alapjogoknak a tiszteletben tartása elengedhetetlen. Erre szeretnénk felhívni a figyelmet. A nők elleni erőszakot nem lehet hagyományokkal, szokásokkal vagy vallással megmagyarázni, megindokolni. Az Európai Bizottság továbbra is elkötelezett a nők elleni erőszak elleni harcban, és ez a 2010 áprilisi nyilatkozatunkban, illetve a Stockholmi programban is szerepel a bűncselekmények áldozatainak a védelme, a nők elleni erőszak áldozatainak védelme, illetve a nemi megcsonkítás áldozatainak a védelme, ezekről szól e, ez a nyilatkozat. Az Európai Bizottság továbbra is dolgozik a stratégiáján, amely a nők elleni erőszak elleni harcról szól. 2011-ben fogjuk, szeretnénk elfogadni a nők eh, elleni erőszak eh, leküzdéséről szóló stratégiánk, a, stratégiánkat. A tudatosság építése elengedhetetlen. Márciusban elfogadtunk egy nyilatkozatot, amely a nemek közötti egyenlőség, illetve a nők elleni erőszak leküzdése témájával foglalkozik. Ahogy az Európai Parlament június 15-i plenáris ülésen is beszéltünk erről, ez a karta egy hatékony szakpolitika keretet javasol Elkötelezettek vagyunk a lépéseink erősítésére, mind jogszabályalkotó, mind soft intézkedésekkel kapcsolatban a nők elleni erőszak leküzdésére, a e, nemi megcsonkítás visszaszorítására. Reding alelnök asszony a nők és a férfiak közötti egyenlőség stratégiáját mutatta be, és átfogó e, lépéseket tervezünk ebben is, vagy ezek szerepelnek ebben a stratégiában és a nők elleni erőszak elleni harcra. Az Európai Bizottság tehát a nők elleni harc, nők elleni erőszak elleni küzdelem, illetve a bűncselekmények áldozatainak a védelme csomagot nagyon komolyan veszi. A nők elleni erőszakról fogadtunk el határozatot, a nők és a férfiak közötti egyenlőségről is, és a parlament is fogadott el ilyen állásfoglalást. Az Európai Bizottság tudomásul vette azt, hogy az Európai Parlament a javaslatot tett egy ilyen irányelv elfogadására. Most egy megvalósíthatósági tanulmányt készítünk, eh, amelyben arról eh, azt vizsgáljuk meg, hogy a nők elleni erőszak és a gyermekek elleni erőszak eh, hogyan küzdhető le. Ez a tanulmány, ennek a tanulmánynak az eredményeit a nők elleni harcról szóló magas szintű konferencián mutatjuk be. Ezt a belga elnökséggel közösen szervezzük Brüsszelben november 25-én és 26-án. Köszönöm szépen. Thank you, Commissioner. I'll now take the two supplementaries to... Köszönöm szépen, két kiegészítő kérdés lesz. Meg is adom a szót Blikevics Jute asszonynak. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, köszönöm szépen az átfogó választ a kérdésemre. Mindemellett hadd mondjam el, hogy még mindig nincsenek elegendő nincs elég adat nemzeti és európai szinten, nem áll rendelkezésre elegendő adat, eh, amely különböző mutatókat tartalmazna a nők elleni harcról. Az Európai Bizottság szándékozik-e cselekvési tervet készíteni ilyen adatok gyűjtéséről, annak érdekében, hogy az adatok közötti összehasonlíthatóság megvalósuljon. Hogyha nem tudjuk elemezni a helyzetet adatok alapján, akkor nem, fog, nem is fog megváltozni ez a helyzet. Köszönöm szépen, fél percre megadom a szót képviselőtársunknak. Kiegészítő kérdésre, tessék. Sajnos nem halljuk, megvan. Most működik, köszönjük. A nők gyakran a félelem miatt elhallgatják, hogy bántalmazták őket, főleg az iszlámvilágban Törökországból ismerünk ilyen eseteket. A nőknek akár 50%-át is éri erőszak ezekben az országokban. Az Európai Unió részéről, amikor a tanulmányt elkészítik, gondoltak-e arra, hogy ezt az EU-s térséget kiterjesztik, hogy az Európai Unión, Unió határain kívülre is tekintenek, például Törökország Magyarországra, ahol is a családon belüli erőszak gyakori. Tessék, biztos úr, öné a szó. Elnök úr, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy rendkívül fontos a megbízható adatok gyűjtése, és a megfelelő mutatók összeállítása. És biztosíthatom tisztelt képviselőasszonyt arról, hogy az adatok gyűjtése és a mutatók elkészítése szerepelni fog a stratégiában, amelyről beszéltem a bevezetőmben. És azt is biztos, arról is biztosíthatom a képviselőket, hogy mind a belső, mind a külső kérdéseket felvetjük, amikor a nők elleni harc leküzdéséről beszélünk különös tekintettel olyan országokra, amelyeket csatlakozási tárgyalások folynak, vagy olyan országokra, amelyekkel az Európai Bizottság intenzív kapcsolatokat ápol. Úgyhogy ezeket a kérdéseket mindenképpen alaposan megvizsgáljuk az Európai Unión kívül is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most a 22-es kérdés következik, Harkin asszony ennek a feltevője, egy EK rendelet a témája, tessék. Biztos úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék köszönetet mondani Harkin asszonynak a kérdés föltevésért. Bizonyára tudja, hogy a strukturális alapok, például a regionális fejlesztési alap, illetve a szociális alap ott közösen kezeljük. A tagállamok felelősek azért, hogy az operációs programokat kezeljék, illetve végrehajtsák a társfinanszírozáshoz különböző feltételeket kell teljesíteni, például EU-s szabályokat teljesíteni. A relokációval kapcsolatban a 1083 per 2006-os rendelet foglalkozik, ez, foglalkozik ezzel, az Európai Régionális Fejlesztési Alap, a Szociális Alap és a Kohéziós Alaphoz kapcsolódik mindez. Az első a 42-es preambuló bekezdésben van, mely szerint, hogyha nagy ipari projektet helyeznek át, akkor az bizottságnak meg kell vizsgálnia azt, hogy ez nem, jel, nem jár-e azzal, hogy az Európai Unión belül ö, rendkívül sok munkahelyet vesztítenek el. Tehát az Európai Unión belüli relokációt nem támogatja az Európai Bizottság. A következő 57. cikk, ez arról szól, hogy a felelős hatóságok vagy a tagállamok felelőssége az, hogy a közös beruházásokat le, az, a művelet lezárása után 5 évig folytatni kell. Amikor ez nem teljesül, akkor az EU-s finanszírozást vissza kell téríteni. A felelős hatóságoknak tájékoztatnia kell a különböző műveletekről, a bizottságot azon esetekben, hogyha a feltételek nem teljesülnek, és ekkor a bizottságnak a többi tagállamot is tájékoztatnia kell. A bizottságnak és a tagállamoknak az a feladata, hogy az olyan vállalkozások, amelyek ilyen eljárásban részt vettek, nem részesülnek régiók közötti transferekben, illetve tagállamok közötti transferekben. A restruktúrálási tevékenységekben a bizottság nem egyedül jár el, hanem a munkakörülményekkel és foglalkoztatási körülményekkel foglalkozó Európai e, Egyesület segíti ebben. Nagyon fontos az, hogy a regionális fejlesztési segély, illetve a foglalkoztatást 5 évig figyelemmel kísérik. Az állami támogatással kapcsolatban szintén tájékoztatni kell a bizottságot, illetve eljár a bizottság. Azon tagállamok, amelyek együttműködnek az Európai Bizottsággal ebben, a hasonló társfinanszírozási kérdésekben, kötelességük, hogy közé tegyék weboldalukon hogy mely vállalatok részesültek ilyen segélyben, és a bizottság is megteszi ezt. Elnök, köszönöm szépen. Most Harkin asszony következik kiegészítő kérdést. Köszönöm biztos úr, hogy ilyen átfogó választ adott. Fontosnak tartom azt, hogy az ipari politikán koherens legyen. Egyetlen kiegészítő kérdésem lenne ismertette a 42-es preambulum bekezdést, illetve hogy a közösség, az európai közösség nem támogatja a relokációt. Kérdésem, hogy milyen módon ellenőrzik azt, hogy a finanszírozás után nem bocsát el a vállalat a többi 26 tagállamban munkásokat vagy dolgozókat. Van arra mechanizmus, hogy ezt felmérjék, illetve hogyha megtörténik, akkor szankcionálják ezt? Elnök, köszönöm szépen, tessék biztos úr. Uh, Mr. President, uh, honorable this... Elnök úr, tisztelt képviselőasszony! Van erre egy mechanizmusunk. A szociális alap ott van minden tagállamban, és a felelős irodák kommunikációban állnak egymással, úgyhogy eh, pontosan tudjuk, hogy a különböző tagállamokban mi a helyzet, és hogyha bármilyen szabálytalanság van, akkor ezzel kapcsolatban a tájékoztatás mindenhova eljut, és természetesen korrigálni kell a problémákat. Köszönöm, hogy az elnök. Attól tartok, hogy Szikierszki úr nincs jelen, ezért az ő kérdésére most nem kapunk választ a biztos úrtól. Nagyon köszönöm, hogy eljött és válaszolt a két kérdésre. Kérem Ötinger urat, hogy jöjjön előre. Köszönöm. Az első kérdés, amire Öttinger úr válaszol, a 24-es számú kérdés, amelyet Tarabella úr nyújtott be. Hogyha készen áll a biztos úr, akkor övé a szó. A 04-es? Kérdezi a biztos úr. Hogyha megnézzük az energiaárakat, és az általános növekedését az áraknak a közelmúltban, akkor több oka is lehet ennek. A bizottság az európai versenyjog alapján már egy sor intézkedést tett, Utoljára az EON német vállalattal és az RVE-vel kapcsolatban áram- és gázszolgáltató cégek ezek, valamint a svéd, egy svéd az összekötő vezetékeket működtető vállalattal szemben és azt hiszem, hogy ez csökkenteni fogja Európában az energiaárakat. Hónap végén az energiaügyi miniszterek a találkozóján kihangsúlyozták, hogy az energia belső piaccal kapcsolatban a fogyasztóvédelem nagyon fontos célkitűzés mindent meg akarunk tenni ennek érdekében, hogy a közösségi kötelezettségvállalásokat világosan meghatározunk a minőséggel és az árral, vonat, árral kapcsolatban, ne legyen diszkrimináció, és garantáljuk a transzparenciát. De általában eh, a nemzeti jogszabályok a mérvadóak ezen a területen. Ezért a tagállamok felelősek a struktúráért, a felépítésért, az árak struktúráért, és ezt ők alakíthatják. A benchmarking vagy a legjobb gyakorlat cseréje az elszámolásokkal foglalkozó polgári fórum keretében került megvitatásra, és ott megpróbálták a legjobb elszámolási módszereket kidolgozni. Ez a jelentés egyébként mindenki számára hozzáférhető. A harmadik belső piaci energiaügyi csomag új rendelkezéseket is tartalmaz a mérőóra leolvasásával és az intelligens fogyasztás méréssel kapcsolatban. Mind a két területen szeretnénk előrelépni. Készül az energiafogyasztók kartája, ezen dolgozunk, illetve három évvel ezelőtt tulajdonképpen ez már el is készült, csak a továbbfejlesztésén dolgozunk. Több tagállami rendelkezés, amelyek jogilag kötelezőek, védik a fogyasztók érdekeit. Az energiaügyi miniszterek pedig mind tovább foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Köszönöm szeretném leszögezni, hogy fél kilenckor be kell fejeznünk ezt az ülést, és valószínűleg, hogy Tarabella úr, Tikau asszony, Csuntis úr és Jakolin úr kérdései férnek bele ebbe az időbe, azt hiszem, hogy a többi kérdés már nem. Először Tarabella úr kiegészítő kérdés, majd utána Tikau és Csuntis úr kérdéseit vitatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a belga Nemzeti Bank tegnap kiadott tanulmányában rávilágított arra, hogy nagyon nagy az ingadozás Belgiumban a villamos energia árában. Nincs transzferencia sem a fogyasztó számára, nem átláthatóak az árak, és most nagyon sok a probléma az energiapiac liberalizációjával kapcsolatban. Nincs konkurencia a piacon, és ezért a fogyasztóvédelmi karta, amit a következő három évre bejelentett, nagyon fontos, szükséges annak érdekében, hogy ne éljenek vissza a szolgáltatók a liberalizációval a fogyasztók kárára. Fel kellene gyorsítani a karta kidolgozását. Köszönöm, Tikau asszony, fél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Szeretnék hivatkozni arra, hogy nagyon fontos a gáz, illetve az áramszámlák transzparenciája a házastársak számára. A kérdésem az, hogy a tervei között szerepele közös keretek létrehozása, mi az a minimális információ adat, ami rajta kell, hogy legyen egy energiaszámlán gáz vagy áramszámlán, ami könnyen olvasható a fogyasztók számára, és teljesen világos és érthető. Ibemeyer úr 30 másodpercben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, természetesen nagyszerű, hogy most eh, transzparenciáért eh, síkra szállunk, küzdünk a transzparencia hiánya ellen, hiszen enélkül nincs egészséges verseny, és a verseny nélkül nincs elégedett eh, fogyasztó. A kérdésem, néhány gázhálózat kezelés szolgáltató nem akarja a hálózatát konkurensek rendelkezésére bocsátani, meg nehézíti azt, hogy más szolgáltató is használja a vezetékeket és belépjen a piacra. Mit tesz ezzel a bizottság? Biztos úr, ha készen áll a válaszra, parancsoljon. Az összes kérdés jogos és fontos, ezek arra utalnak, hogy még nem értünk el a célhoz. A az energiapiac liberalizációjának csak akkor van értelme, ha van verseny, transzparencia, és vannak olyan vezetékek, hálózatok, amelyek a gyártás helyétől a fogyasztás helyéig biztosítják az energiaáramlását. A belső piaci csomaggal azon az úton haladunk, hogy ez megvalósuljon. Egy sor szerződésszegés miatti eljárás is jelzi azt, hogy a tagállamok, ha nem tettek eleget a átültetési kötelezettségeiknek, akkor büntetést kapnak. Belátható időn belül a harmadik csomaggal előre fogunk lépni, még várunk tavaszig, amíg minden tagállam jelzi azt, hogy hogyan képzelik el ennek a hazlékcsomagnak a végrehajtását. Elhangzott, hogy néhány meglévő vezeték a kereslet ellenére sem használják ki ezeket a vezetékeket, és kizárnak bizonyos vállalatokat a használat alól, a third party access, a harmadik fél hozzáférését nem mindenhol biztosítják. Közös törekvésünk az, hogy minden vezeték mindenki számára szabadon hozzáférhető legyen azonos feltételek mellett. Ez vonatkozik a gázra is, ahol még elég nagy az igény, és sok új vezetéket kellene építeni. Az év elején elkészítünk majd egy félidős jelentést, felvázoljuk, hogy hol tartunk most a energetikai belső piac kialakítása kapcsán, a célunk az, hogy a vállalatok, a nemzeti politikák és a parlament is tisztában legyen azzal, hogy a gáz és az áram esetében hát mindig prédikálunk a belső piacról, de pont ellene teszünk, és nagyon sokan nem hajtják végre a mm, elfogadott jogszabályokat. Az elszámolás transzparenciája következő. Ezt akarjuk, erre eh, rá is vagyunk utalva, a tagállamoknak ezeket a rendelkezéseket végre kell hajtaniuk. Úgy tűnik, hogy a belső piac mellett eh, a fogyasztók tájékoztatása és képzése is nagyon fontos, eh, a smart metering, az intelligens mérőórák elterjesztése nagyon fontos. Állandóan ellenőriznünk kell a e, háztartás, e, tehát az állandó ellenőrzés, a háztartások e, és a verseny a piacon segítik elő a belső piaci célok elérését. Köszönöm szépen. A 25-ös kérdés, Tika asszony kérdése következik. Regionális energiaügyi együttműködés. Ha biztos úr kész, megadom a szót. herr präsident meine damen und herren abgeordnete! tisztelt eh, elnök úr tisztelt képviselő asszony! az intelligens energiainfrastruktúra eh, iránti érdeklődését eh, üdvözöljük. eddig korlátozott gyakorlati tapasztalataink vannak az intelligens energiastruktúrával kapcsolatban, és a tanulmányokat értelmezzük. Az Európai Bizottság öt évvel ezelőtt egy tanulmányt adott megbízásba, és annak az a végkövetkeztetése, hogy tíz éven belül 9%-kal lehetne csökkenteni az energiafogyasztást az ilyen intelligens energiastruktúrával, ez 7,5 milliárd eurós megtakarítást lenne te, le, tenne lehetővé évente. Emellett a technika és a technológia és a biztonság területén a piac és a fogyasztó számára további előnyök merülnének fel. Intelligens ellenőrzés, az energiaáramlatok intelligens követése, a hálózati veszteségek csökkentése és a hálózatok megbízhatóságának növelése. Emellett a fogyasztók az energiafelhasználásukat jobban ellenőrizhetnék és irányíthatnák. Ezeket az előnyöket azonban nem kapnánk meg ingyen, ehhez nagyon nagy beruházásokra van szükség, magántőkéből és állami támogatással. Egyes tagállamok, Svédország, például Olaszország már tettek lépéseket a fogyasztók már szá, majdnem száz százalékát intelligens mérőkkel, vagy háztartásokat intelligens mérőkkel látták el. Hollandia, Spanyolország, az Egyesült Királyság is foglalkozik ezzel. Ezzel az Európai Bizottság a teljes, az Európai Unió teljes területére vonatkozó intelligens mérő bevezetést támogatja, és az új irányelv határain is túlmegy ez. Egy munkacsoportot hoztunk létre a Smart Grid témájában. Az ipar, a szabályozók, illetve a fogyasztói szervezetek vizsgálják ennek a célszerűségét, az ösztönzőket, az, el, az elvárásokat, hogy megnézzék, hogy milyen technikai normák szükségesek ennek megvalósításához. Jövőre bemutatjuk a munkacsoport munkájának az eredményét a parlamentnek is. A képviselő asszony által említett közlemény, amely a regionális célokról, regionális együttműködésekről szól, ez ennek több célja is van. Itt nem csak az intelligens energia infrastruktúráról van szó, hanem más szereplőkkel is együttműködik az Európai Bizottság villamosenergia, földgáz területén a regionális hálózatok tekintetében. Tehát a regionális kezdeményezéseket érinti ez. Ebben az ügynökség szerepe, az ÉSZA szerepe, amely az energia ö, ö, szabályozási hatóságok együttműködésért felelős, jövőben, jövőre kezdődik meg. Összességében az európai energia célokat nem csak európai szinten, hanem regionális együttműködések szintjén is szeretnénk elérni. És az intézkedéseink ezt támogatják. Köszönöm, biztos úr, Tikau asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Még egy dolgot szeretnék kérdezni öntől. Az intelligens energiainfrastruktúra nagyon nagyban hozzá fog járulni az energiahatékonyság növeléséhez. Segíteni fog nekünk abban, hogy azonosítsuk az energiafogyasztó régiókat, vagy megnézzük azt, hogy hol van infrastruktúra hiányosság. Azt szeretném kérdezni, hogy új beruházásokat terveznek el, terveznek el a jövőbeni pénzügyi tervre utalók, illetve egyéb beruházási tervekre. Tessék, biztos úr, a szó. Ahogy ön is tudja, a SZED tervben, amelyet önöknek is elmondtunk, ebben megfelelő eszközöket és forrásokat terveztünk. Jövő héten az Európai Bizottság dönt majd a felülvizsgálatról, a visszatekintésről, majd az előretekintésről. Hogy tehát javasoljunk-e pénzeszközöket beruházásokra, és a tagállamok ezt végig fogják gondolni. Összességében anélkül, hogy hát ne vállalnék szolidaritást a kollégáimmal, azt gondolom, hogy azok az eszközök, amelyek a SZED tervben és a konjunktúra tervben szerepeltek, ott, ahol ezek sikeresek voltak, ott folytatni kell a programokat. Tehát folyamatosan eszközöket kell rendelkezésre bocsátani az infrastruktúrának a beruházási, beru, beruházás igényes területeken, e, illetve az önko, azért, hogy az önkormányzatok, illetve a, a települések és a háztartások a megfelelő beruházásokat elvégezhessék. Köszönöm szépen. Most a következő kérdés, a Huntis által feltett kérdés. És Elképzelhető azt is, elképzelhető az is, hogy a Jakolino féle kérdést is megtárgyaljuk, de attól félek, hogy 28, 29-es, 30-as, 31-es kérdésre írásban kapják meg majd a kérdés feltevő a választ, illetve a 32-es kérdésre is vonatkozik ez. Tessék, biztos úr, 26-os kérdés következik, kérem válaszoljon. Sie sprechen den a görög energia szektorról beszélt, és ennek az a szerkezetének az átalakításáról. Abból szeretnénk kiindulni, hogy a piac megnyitása a verseny érdekében azt eredményezi, hogy hatékonyabb lesz az erőforrások felhasználása, megoszlása, ezzel biztosítjuk a növekedést, a munkahelyeket az energiaszektorban, és ez pozitívan hat a többi ágazatra is. Mörögországnak azt kell eldöntenie, hogy az EU jogszabályok keretében, a belső piaci szabályok mentén hogyan tudja átalakítani az energiapiacon szerkezetét. Ugye az unbundling, a szétválasztás, ez a villamosenergia ellátó hálózatok kapcsán ezek az átrendezése egy hatékony intézkedés a verseny növelése érdekében. Jelenlegi helyzetben költségvetési indokok is szólnak emellett, tehát amellett, hogy megosztják, a hálózatokat, az unbundlingot végrehajtsák. És ez vonatkozik arra is, hogy a barna szén és vízierőműveket, amelyek jelenleg egy állami társaság kezelésében vannak, ezeket privatizálják, és így nőjön a verseny. A görög állam belügye az, hogy az EU jog alapján ezt hogyan teszi meg. Eh, vannak megfelelő kompenzációs intézkedések arra, hogy a PP eh, magán közszféra együttműködésével nagyon előnyösen üzemeltessenek ezeket az erőműveket. Eh, barna erőmű értékesítése zajlik, egy sor kötelezettségnek meg kell felelni a bizottság döntéséből adódó követelményeknek. A görög kormányjal nagyon jó párbeszédet folytatunk, és ez nagyon fontos a költségvetés kapcsolatos követelményeket a görög kormány be akarja tartani, és egy partneri viszonyban az EU-val, az EU intézményekkel próbálja ezt megtenni. A kormány, ami az árakat illeti több árkategóriát különített el, itt nagyon sokszor a nagykereskedelmi árak, azaz a termelői árak nem a valóságot és költségeket tükrözik. Ezért kellene racionalizálni az árakat. Az a véleményünk, hogy a fogyasztói árakat alapvetően is a költségek alapján kell meghatározni, hogy ösztönözzük a fogyasztókat a takarékos konásra és megfelelő ösztönzést adjunk a vállalatoknak, a szolgáltatóknak is. Jelenleg nagyon alacsonyak, elég alacsonyak az villamos energiaárak Görögországban, miután a barna szénerőműből elég olcsón lehet áramot termelni, és a vízérőművekben is az elmúlt évek esőzései miatt volt olcsó áram, és adott a nagy kereslet is. De a következő években más faktorok is hozzáadódnak ehhez egyre nagyobb mértékben kell gázt, azaz drágább fűtőanyagot felhasználni, és nőni fognak az energia árak emiatt Görögországban. A vízerőmű kapacitások is, hogyha visszaesik a normál szintre a, a csapadék mennyiség, nem tudnak majd ilyen olcsó áramot termelni. És ezek független, független dolgok a liberalizálástól. Tehát strukturálisan is, strukturális tényezők is hozzájárulnak majd az árak növeléséhez, ezért szükséges a racionalizálás célzó intézkedések meghozatala, hogy a legmegfelelőbb szinten legyenek az árak. Köszönöm szépen. Hade Giorgi úr és Podimata, valamint Papa Nikolaou képviselők. Hadja Giorgiu képviselő először szépen. Görögország az IMF és az EU megállapodásában arról van szó, hogy a elektromos áram djának racionalizálását 2013-ig meg kell oldani a háztartások esetében főként. Nos, azóta is nőttek a villamosenergia árak egyéni fogyasztók esetében. Ön szerint ez mennyiben segít Görögországon azon, a, a, Görögországon, hogyan tud Görögország ezáltal jobban kilábalni a válságból. Nagyon magas az infláció is, több mint 4 százalék. Kérdésem, hogy ezzel kapcsolatban mit kíván tenni a bizottság? Köszönöm szépen, Podimát asszony következik. Tessék, Podimát asszony, fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr! Biztos úr említette, hogy különböző típusú közlekedési módszerek léteznek, illetve szállítási módszerek. Kérdésem az, hogy minden tagállam független szabad országnak számít-e a 72 per 2003-as rendelet értelmében, tehát szabadon választanak-e szállítási szállításuk tekintetében, tehát nem a bizottság írja elő, hogy mit kell tenniük. Papa Nikolaou képviselő következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, a görög villamos energia vállalat profittal dolgozik, és a múlt évi sajnálatos események ellenére egészen jól működött. Mielőtt a bizottság javaslatot nyújt be, kérdésem, hogy megvizsgálja ezt, hogy a piacon milyen hatása van a piacra milyen hatása lesz, illetve a vállalati nyereségekre, a fogyasztókra. Köszönöm, hogy az elnök tessék biztos úr. Ich betrachte die Entwicklung nagy érdeklődéssel figyelem és nagy tisztelettel azt, ami Görögországban történik. Tisztelettel adózom egy olyan kormánynak, amely nehéz helyzetében is előre tekint, és messzire mutató intézkedéseket hoz, takarékoskodik, csökkenti a kiadásokat, reformokat hajt végre, és a bizottsággal és az európai hatóságokkal együttműködve, más nemzetközi hatóságokkal együttműködve mindent megtesz a költségvetések konszolidálása érdekében, és így hozzájárul ahhoz, hogy stabilizálódjon az euró helyzete. Természetesen mindig kontextusba kell helyezni a dolgokat. De az világos, hogy a belső piac általános szabályt most nem tudjuk figyelmen kívül hagyni, vagy mondjuk egy éves moratóriumot kihirdetni. Nem csak, hogy jogunk, hanem kötelességünk is az, hogy a belső piac tovább fejlődjön, megszűnjenek a monopóliumok, induljunk a liberalizáció, a nagyobb verseny felé, és ez erősíti majd a fogyasztóvédelmet is. A belső piaci szabályok sokkal régebbiek, mint amilyen régóta én a bizottságnak dolgozom. Az unbundling is régi történet már, én egy éve foglalkozom ezzel a különválasztással. És a Memorandum of Understanding-et nem restriktíven, hanem gyakorlatilag akarom értelmezni. A e, görög kormány intézkedéseiben éppen ezért a lehető legnagyobb, még elfogadható mozgásteret kell benne hagyni. Az unbundling kapcsolatban nem érjük elő, hogy el kell adni a hálózatokat, csak a transzparencia követelményét írjuk elő. Azt, hogy a korábbi hálózat tulajdonos, amely az energiagazdálkodásban e, résztvevő e, vállalat, ne teremtsen olyan helyzetet, hanem ami monopólium, hanem más piaci szereplők számára is biztosítsák a hálózathoz való hozzáférést. Görögország teljes érdekspektrumát próbálja a bizottság képviselni, nem csak a költségvetéssel, hanem az energiapiacsal kapcsolatban is. Köszönöm szépen, biztos úr. A 27-es kérdés következik, Jakolino úr kérdése, ez az utolsó kérdés, amelyet Ötinger úr fog megválaszolni, olajfúrások a földközi tengeren. Tessék, biztos úr. Elnök úr, tisztelt képviselők! Ez a téma továbbra is nagyon nagy prioritást élvez. Július 7-én itt a plenárison 15 különböző lépésről beszéltünk, és a tengeri fúrásokról Európában és az Európával határos területeken, hogy ezekre a lehető legnagyobb biztonságot garantáljuk. A vizsgálatok azt mutatják meg, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek szükségesek és megfelelőek az ellenőrzések kell szeretnénk biztosítani azt, hogy az Európai Unión belül a lehető legnagyobb biztonsági stratégiának, biztonsági elvárásnak feleljünk meg. A nemzeti hatóságokkal és a nemzeti hatóságok közötti együttműködés rendkívül fontos az ellenőrzésre, az inspekcióra, és az, ellenőr, a, az előírások betartására. Szeretnénk elérni azt, hogy a tagállamok a tengeri fúrások esetében egységes, Európában egységesen szigorú ellenőrzések alá vessék magukat. A tengeri fúrások engedélyezése a tagállamok hatáskörébe tartozik. A tanács a számára is világossá vált e nyáron, hogy óvatosnak kell lenni a tengeri fúrásokkal kapcsolatban, és a, a folyó munkákat korlátozni kell. Egyes Európai Uniós országok, mint például Olaszország is úgy döntött, hogy egy ilyen megelőző koncepciót követ. Az Európai Bizottság világszinte próbál, meg globális szinten próbál magas biztonsági e, garanciát elérni. Először európai régiókról van szó, mint például a földközi tengeri térség. Közös érdekeink vannak a környezetvédelem terén, hiszen hamar, nagyon gyorsan e, elterjedhetnek a veszélyek a vízen. Ezért e, az illetékes minisztériumokkal Algériában és Líbiában felvettük a kapcsolatot, és a minisztereknek aktív együttműködést javasoltunk. A földközi eh, tenger egy oszthatatlan mm, tenger, és az Európai Bizottság globális szinten szeretne magas biztonsági garanciákat megvalósítani. Ezért folytatjuk a tárgyalásokat amerikai és más hatóságokkal. Az Európai Unió felelősségi, egységes felelősségvállalási szabályokat is el akar érni a meglévő környezetvédelmi jog betartását követeli, és ennek kibővítését a biodiverzitás megőrzése és a károk minimálása elengedhetetlen az év végétől új szabályok is lesznek, és még hogyha szükséges, további jogi előrelépéseket teszünk. Hogyha magatartás kódexről beszélünk a földközi tengerrel kapcsolatban, akkor a tagállamok nak együtt kell elérniük azt, hogy az ipar minden intézkedést tegyen meg annak érdekében, hogy a biztonságot erősítse, hogy a megelőzést maximálja, és az is szükség esetén azonnal reagáljon, nem csak európai vizeken, hanem minden az Európai Unióval határos vizen is. Ebben a, ezen aspektus alapján szeretnénk vizsgálni az engedélyezési eljárást és a kritikus helyzetekkel így szeretnénk eljárni. Emellett a pénzügyi kapacitást is bizonyítani kell, hogy mégpedig az, hogy egy üzemeltető a legrosszabb esetben is képes a költségeket viselni, tehát egy biztosítási össz, biztosítás megkötéséről van szó ami a gáz és olajfúrásokat illeti, tengeri fúrásokat illeti, az e, e fent említett intézkedéseket és feltételeket veszi figyelembe az Európai Bizottság. Ezt a közleményt a Parlament ITRE szakbizottságában is be fogjuk nyújtani, és e, készek vagyunk az együttműködésre. Köszönöm szépen! Jakolina úr, Rübik úr, és aztán nene képviselő. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy szót kaphattam, és megköszönöm biztos úrnak a választ. Egy pontosítás. Biztos úr garanciái mindenképpen pozitívumnak számítanak. Kérdésem, hogy a líbiai hatóságoknál el tudnak-e járni annak érdekében, hogy ez a moratórium megvalósulhasson, illetve hogy a mediterrán cselekvési tervbe beilleszkedjen mindez, és folyékonyan menjenek a dolgok. Köszönöm, hogy az elnök Rübig úr következik. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr! mely nemzetközi eszközök állnak rendelkezésünkre, hogy globális szinten olyan versenyrendet, rendszert vezessünk be, illetve engedélyezési rendszert, amely mindenki számára ugyanazokat az esélyeket, de ugyanazokat a költségeket is tartalmazza. Sok engedélyezési eljárás esetében képtelenek vagyunk a megfelelő struktúrát létrehozni. Hatékony, gyors megfelelő és alapos engedélyezési eljárásra van szükség, hiszen az idő is egy nagyon fontos faktor a végrehajtásban. Köszönöm. Yes. Um... Köszönöm. Elnézést kérek, tisztelt képviselő asszony, de egész egyszerűen nem tudom ki ejteni a nevét, és előre is elnézést kérek, hogy nem tudjuk a ön kérdését megválaszolni, de most tegyen fel egy kiegészítő kérdést. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésemet sajnos nem tudom feltenni idő hiányában, de a mostani téma is nagyon fontos számomra. Üdvözlöm a bizottság kezdeményezéseit, illetve arra irányuló törekvéseit, hogy a környezetvédelmi jogszabályokat, illetve az olajfúrásra vonatkozó jogszabályokat szigorúbbá tegye. A kérdésem a balti tengere vonatkozik, illetve azon harmadik országokra, amelyek nem tagjai az EU-nak. Az EU hathatósan képviseli az érdekeit. A kérdésem, hogy a harmadik országokhoz hogyan viszonyuljunk ebben a témában. Köszönöm. Tessék, biztos úr, válaszoljunk. Először is arról van szó, hogy vagy a tagállamokon keresztül, vagy európai szinten mm, a legmagasabb szintű technológiai lehetőségeket használjuk ki. Elmondhatom, hogy Nagy-Britanniában nagyon magas tenderdek vannak, és nagyon kiváló know-how, ugyanúgy, mint Norvégiában is. Ezért azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy a legmagasabb szintű standardeket alkalmazzák az üzemeltetés biztonsága, a vészhelyzeti tervek, a, tagá- a munkatársak biztonsága és egyéb területek esetén a tagállamokban. Másodszor az energia területén a külső kapcsolatainkban is ezt a témát fel fogjuk vetni. Líbiával szemben ezt már megtettük, és ragaszkodni fogjuk, fogunk továbbra is ehhez. És más párbeszédek esetében is a Balti tengeren, vagy a Fekete tengeren a partnereinkkel, például Oroszországgal felvetjük ezt harmadszor pedig az európai szereplőkre is szeretnénk itt befolyást gyakorolni. A Shell, a Total, a BP olyan standardeket alkalmaznak, amelyeket saját maguk fogalmaztak meg, az Európai Unió felségterületén megvalósuló mélyfúrások esetén. Ezek olyan feltételek, amelyek azt gondolom, hogy azokat a feltételeket, amelyeket az északi tengeren meg lehet valósítani, azokat Líbiában is meg lehet. Tehát nem lehetne ez a standard dömpinget nem lehet megengedni, és nem gondolom, hogy bármelyik európai cég is ezt tervezné. Tehát azokat a technikai standardeket, amelyek Európában lehetségesek, ezeket exportálják is, ezt várjuk el a cégektől, és ezzel védjék a földközi tengeri térséget. Köszönöm szépen, biztos úr, mondja az elnök. Az átfogó válaszait köszönjük. Elnézést kérek, hogy a 28-tól a 32-esig terjedő kérdéseket most már nem tudjuk a szóban, szóban megválaszolni. Ahogy már mondtam, eh, korlátozott az idő, és most rátérünk a Georgén Quinn asszonyhoz intézett kérdések re. A 33-assal kezdjük. Cukálasz úr kérdése ez. És hogyha a biztos asszony elfoglalta a helyét, akkor kérjük, hogy válaszolja meg ezt a kérdést, és azt remélem, hogy legalább a 35-ös kérdésig eljutunk, és aztán meglátjuk. Please, Commissioner. Tessék, biztos asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Áprilisban a bizottság elfogadott egy nyilatkozatot arról, hogy a kutatási keretprogramot egyszerűsítjük, fokozatosan kell ezt javítani, illetve vannak itt átható változások is, akár a jog alapot is megváltoztatjuk, illetve a kockázatvállalás és a kockázatkerülés közötti egyensúlyt kell megteremteni. Egyéb intézményekkel, illetve érintett felekkel fokozni kell a kapcsolattartás, és az lenne az egésznek az értelme, hogy különböző projektekre általány finanszírozást tudjunk biztosítani teljes projektekre. A kifizetést a tudományos előrelépéshez kötjük. A bizottság tudja, hogy ennek a megközelítésnek lehetnek hátrányai, például a túlságosan hosszú eljárási időszak, és az érintett feleket ez negatívan is érintheti. Mielőtt konkrét jogszabályalkotási javaslatokat tennénk, természetesen tanulmányozzuk majd ezeket a következményeket. A hetedik keret programban egy a rövidebb a bizottság javaslatételi határideje. Tudjuk, hogy a nemzeti alapokkal jobban, szorosabbra kell vonni az együttműködés, és az egy éves határidő nem feltétlenül megengedhető, vagy elfogadható. Az európai kutatási alapok racionalizása hosszú távú programunk. A hetedik keretprogram is ebbe illeszkedik, és a közös program kezdeményezések is. nemrégiben egy újabb külső alapot állítottunk fel. Az IDS e nevű programhoz különösen nagy kockázat kapcsolódik. Az előzetes vizsgálatok alapján az Európai Kutatási Tanács megfelelően alakította ki a finanszírozási rendszer. A Marie Curie fellépés kitűnően működik, és a agyelszívás ellen próbál fellépni. 15 évvel ezelőtt alakult ez meg, és 15 ezer tudós kutatót foglalkoztat ez magas európai fizetésekkel. A Mary Curie fellépés körülbelül 15 ezer tudósra, kutatóra foglalkozik, a PhD doktoranduszokat is ide értve, és mindenképpen alkalmas arra, hogy a jövőbeli munkájukra felkészítse ezen kutatókat. Ösztöndíjakat ad ez a program, ezeket leegyszerűsítettük, és legfőbb tevékenység ennek a programnak, hogy az agyelszívás ellen küzdjön. Elnök, köszönöm szépen. Az első kiegészítő kérdés Cukalász úr teszi fel, és aztán Rübig úr és Cikau asszony következnek. Tessék, Cukalász úr, fél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Biztos asszony a kérdés megválaszolását. A kérdésemet nem véletlenül tettem fel. A bizottság figyelmét szerettem volna arra felhívni, hogy annak ellenére, hogy Európának igen ambiciózus projektjei vannak, nem jeleskedik a Lisszaboni célkitűzések megvalósításában. Idén a csendes-óceáni és ázsiai országok mint egy 30%-ban voltak jelen a kutatási piacon, mi pedig hátul kullogunk. Azt hiszem, amit Ötinger úr mondott, az igaz a kutatása is. Köszönöm, Rübig. Igen, tisztelt Biztos asszony, a kutatási keret kapcsán az, és az ITRE projekt miatt nagyon komoly viták folynak. Jelenleg éles a vita erről, és a parlament minden frakciója elutasítja a költségcsökkentést. Pénzügyi, új pénzügyi kereteket el tud képzelni az ITRE-vel kapcsolatban nemzetközi együttműködéssel? Köszönöm, Tikáó asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, a kérdésem arra vonatkozik, mi történne, hogyha mondjuk a kutatási források 15%-át csak arra fordítanánk, hogy növeljük a KKV-k versenyképességét. Ugyanis sokszor a KKV-k nem tudnak hozzáférni a pénzekhez, nem tudnak versenyezni a nagy eh, cégekkel. Az is érdekelne, szándékozza-e a kutatás finanszírozása kapcsolatban közös szabályok megalkotását, hogy a kkv könnyebben hozzáférjenek az a pénzekhez? Biztos asszony. Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdéseket. Egyébként az utolsó, utoljára feltett kérdés, azt hiszem, hogy majd felmerül egy újabb kérdésben is, úgyhogy ha megengedi képviselő, akkor fogok rá válaszolni. Fontos kihangsúlyoznunk, ez politikai megállapotást, hogy szükség van intézményközi megállapodásra az EU kutatási programjaival kapcsolatban. A két illetékes parlamenti szakbizottság, az ITRE és a Költségvetési Bizottság szintén velünk együtt működve megpróbálják a közös politikát velünk együtt kialakítani. Az EU kutatási programokkal kapcsolatos munkát nagyon világosan kell meghatározni, és fontos, hogy koherensek legyenek ezek a programok. A kutatási programok kapcsán a pályázók, akár kutatóintézetek, vagy magáncégek, vagy egyetemek legyenek-e, pontosan kell tudniuk, hogy hogyan működnek az EU kutatási alapjai, tehát a gyakorlati technikai lépéseket kell ismerniük. És pontosan ezért a fő célunk az egyszerűsítés, erről folynak most a tárgyalások, a viták, nagyon intenzíven, ugyanis beláttuk azt, hogy egyszerűsíteni kell, még jobban kell egyszerűsíteni az ezen a területen működő szakpolitikákat ugyanis ezeknek a programoknak az egyszerűsítése kulcs eh, prioritás számomra is, és a bizottság számára is eh, nagyon világos, eh, egyértelmű módon a parlamenttel együtt működve tudjuk ezt a további egyszerűsítést megvalósítani. Ami az ITER kérdését illeti, az ITER kapcsán, mert ez egy hosszú történet, nem csak ez a bizottság, hanem korábbi bizottságok is foglalkoztak vele, nagyon átfogó választ igényel. A bizottság kidolgozott egy javaslatot, erről folyik most a vita, és úgy érzem, hogy itt a parlamentben az általános hangulat az ITER finanszírozását helyezi a középpontba. Ami tulajdonképpen bérföldkövet jelent, egy nagyon nagy áttörés jelentene ez a projekt, nem csak az EU-nak, hanem az egész világ számára, ha sikeres lesz. Ebben a projektben, az ITER-ben nem csak az EU vesz részt, hanem, ahogyan tudják, ez egy olyan projekt, amelyben nemzetközi partnerekkel dolgozunk együtt. Hát, mm, koherensen, mm, nagy elővigyázatossággal működünk együtt a partnereinkkel, hogy fejlődjön ez a e, projekt, és biztos, hogy számíthatunk az önök együttműködésére és támogatására is. Köszönöm, biztos asszony. Ugyan elmondtam, kevés az időnk, ezért e, rögtön áttérnénk Hán e, úr kérdésére. A 36-os Kelly úr, attól félek az ön kérdése kimarad és az azt követő kérdések is kimaradnak, tehát a 37, 38, 39-es és a 40-es, illetve a 41-es. Tehát a következő kérdés a 34-es Papa Nikolaú úrtól. Köszönöm szépen. A ennek a programnak, az Európai Kutatási Tanácsnak a feladata három célra vonatkozik, különös tekintettel az intelligens növekedésre, a tudásalapú társadalomra. Ez ennek érdekében a Blue Sky kutatástól kezdve a piacra kerülésig mindenféle programot támogatnunk kell. Legyen szó termékekről, szolgáltatásokról, és annak érdekében, hogy elérjük az innovációs Európai Uniót, a az excellenciát kell, kiválóságot kell támogatni. Pontosan ezt teszi az Európai Kutatási Tanács. Egy nagyon rövid idő alatt az Európai Kutatási Tanács globális elismerésre tett szert, mint egy kiváló kutatást támogató szervezet. 2009. júliusában hat szakértő végezte el azt az elemzést, amelynek ez lett az eredménye. Ugyan 2008 második feléig nem kezdődtek el a, le, kezdődtek el a programok, de már nagyon sok ezek közül így is kiváló eredményt mutat. Londoni kutatók például a laboratóriumokban előállított csonthoz hasonló anyagok kialakításában, kutatásában kiváló e, eredményeket értek el. És a különböző csontbetegségek és csonttörések esetén lehet használni ezt az anyagot. Aztán a vér áramlás javítását is kutatják bizonyos laboratóriumokban. Ez a, az infrastruktúra, a, a, a infarktus betegségek esetén nagyon fontos szerepet játszik a kezelésben és egyéb nagy kihívásokkal is szembenéznek a kutatók. Az Európai Kutatási Tanács emellett benchmarkként szolgál versenyképességben a nemzeti rendszerekben. Ez egy um, katalizátor um, szerepet játszik számos tagországban, Franciaországban, Lengyelországban, Portugáliában és Svédországban. Világszintű kiválósági központok létrehozásával az Európai Unió javítani fogja az európai kutatásnak a láthatóságát és vonzó erejét. Köszönöm szépen. Papa Nikolaou úré a szó. Kiegészítő kérdése van. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a válaszát, biztos asszony. Én azt gondolom, hogy a kutatás összefügg az innovációval, és az innováció pedig a fejlesztésben nagyon fontos szerepet játszik. Ön utalt Londonra, Svédországra, Lengyelországra, hogyha jól emlékszem, Portugáliára is. Most nem igazán az a déli, a déli országokra vonatkozó adatokat szeretnénk még hallani, melyek azok a jó programok, amelyek európai forrásokat kihasználva jó eredményeket értek el. Görögországra és Spanyolországra gondolok. Tessék, biztos asszony. Sajnos nincsen részletes információ nem áll rendelkezésemre. Ön a déli országokról kérdezett, mindazonáltal hadd mondjam el, hogy az Európai Kutatási Tanács a a, pályáz, a pályázatai, pá, hozzá beérkező pályázatokat csak a kiválóság alapján értékeli. Országok, kutatóközpontok nyújtanak be pályázatokat, bármi, de csak és kizárólag a kiválóságot ellenőrzi, eh, ellenőrzi, ellenőrizzük, és ezért kaptunk ilyen kiváló értékelést nemzetközi szinten, hiszen mások is elismerik azt, hogy, kivál, hogy kizárólag a kiválóságra koncentrálunk az értékelésnél. Azt gondolom, hogy az Európai Kutatási Tanács továbbra is együtt kellene, hogy működjön az európai vállalatokkal. Az Európai Kutatási Tanács jövőre egy koncepció finanszírozási opciót fog kidolgozni, és ez az innovációs folyamat legkorábbi periódusaitól kezdve már legyen szó prototípusok teszteléséről, vagy a piacok feltárásáról, tehát már ezekben a legkoraibb szakaszokban is fellép. Ezért nagyon fontosnak tartom az Európai Kutatási Tanács támogatását, hogy ez tovább ennek a szerepe erősödjön. Az is érdekes, hogy egyes tagállamok, déli tagállamok is vizsgálják az Európai Kutatási Tanács koncepcióját, és gondolkodnak azon, hogy ők maguk is kutatási tanácsot hoznak létre saját határaikon belül. Köszönöm szépen, most a 35-ös kérdés következik. Pedda Gob Gallagher a kérdés föltevője, a KKV részvétel az uniós kutatási programokban a témában. De biztos asszony úgy érzi, hogy felkészült, akkor megadom neki a szót. A bizottság a KKV-k részesedését szeretné növelni az uniós kutatási programokban, és természetesen cél az is, hogy az, az ebből adódó innovációkat a piacra dobja. Ez mandátumunk egyik része. Azt próbáljuk meg elérni, hogy a különböző folyamatokat leegyszerűsítsük, és így jobban hozzáférnek a KKV-k ezen kutatási programokhoz. Az audit biztosítást próbáljuk ö, csökkenteni, a finanszírozáshoz kapcsolódó ö, különböző jelentéseket vagy igényeket próbáljuk csökkenteni. Ennél többre van azonban szükség. Április 29-én egy erről szóló tervezetet elküldtünk a parlamentnek, illetve a tanácsnak. Itt hét javaslatot teszünk, például általány kifizetését, illetve különböző kkv a segítő egyéb intézkedések is. És azt is el tudjuk képzelni, hogy a jogi keretet megváltoztatjuk. Július 20-án számos olyan javaslatot jelentettünk meg, amely a KKV-ket célozza meg. Szeretnénk a együttműködési programban a KKV-k részesedését 14,7%-ról 15,7%-ra növelni, és ez magasabb, mint az eredeti célkültűzés. Oda kell figyelni arra is, hogy ezen új intézkedések milyen hatást váltanak ki. A bizottság és az EU, sztár is, Eurostar is támogatja a KKV-ket, a tagállamokat nem fele, ne felejtsük el ebből. A piachoz közel álló KKV-kat támogatja ez az Eurostar kutatási programokban. A kutatás és innovációs program különböző szolgáltatásokat nyújt a KKV-knek kutatás tekintetében. Nagyon fontos az is, hogy a nemzeti kontaktpontok segítsenek a KKV-kben, tájékoztassák őket, illetve elmagyarázzák, hogy hogy lehet a hetedik keretprogramban részt venniük, hogy eh, partnereket keresnek, segítenek keresni nekik, illetve tanácsadással is foglalkoznak ezen kontaktpontok. Ezen fellépéseken keresztül úgy képzeljük, hogy körülbelül 20 ezer KKV részesedik a hetedik keretprogramban. Nagyon fontos lenne egy e-learning platformot is kialakítani, amelyek, amelyek a KKV-ket célozzák meg. A 2011-es évre tervezük ezt. Ennek például az is része, hogy ingyenes online tréningre ad lehetőséget a KKV-knek. Elnök, köszönöm szépen! Gallagher úr következik, és aztán Crowley és Kelly úr következik. A Kelly úr kérdésére ugyan nem lesz időnk, de egy kiegészítőt feltehet. Tessék, Gallagher úr. Köszönöm szépen, biztos asszony. Megköszönöm ezt az igen átfogó választ. A kkv az Európai Unió gazdaságának gerincét jelentik. Nagyon fontos ezért az, hogy támogassuk őket, hogyha az Európai Unió fel akar tápászkodni a gazdasági válságból. A 2020-as stratégiának egyik legfontosabb eleme az innováció és a kutatás. Ugyanakkor a KKV-k részvételét mindenképpen meg kell növelni a hetedik keretprogramban. Ezért tenném föl a kérdést, hogy az Európai Unió, az Európai Biztosite, Bizottság mit tehet még a KKV-k érdekében? Hogyan segítheti őket abban, hogy az éves kutatási programokból részesedjenek? Most Crowley úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm biztos asszony a válaszokat. Három dologot szeretnék elmondani. Az új termékek 90% a KKV-kból ered. Az egyik legnagyobb gondja a KKV-knak a, a szellemi tulajdonjogok védelme. Nem tudom, hogy a bizottság foglalkozik ezzel. Aztán a kvantumfizika és az adattárolás különböző módozatait vizsgálják. Uh, Köszönöm szépen, most Kelly úr következik. Én először úgy gondoltam, hogy sorra kerül az én kérdésem is, de ha nem, hát nem. Azt hittem, hogy gyorsabbak leszünk. Nos, úgy látom, hogy biztos az, hogy nagyon hathatósan lép fel, nagyon gyors eredményeket láthatunk. Az emberek láthatják, hogy az ön munkája hasznos, és azt szeretném, hogyha a KKV-k is látnák ezt, és elő, minél több munkahelyet teremtenek. Köszönöm. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen, biztos asszony. Geller úrnak köszönöm azt, hogy lehetővé tette számomra, hogy válaszoljak erre a kérdésre, és anyanyelvemen tegyem ezt, amikor először vagyok itt a parlamentben. Reméljük, hogy a kutatási fellépések, amelyekről 2009. júniusában született döntést, megnövelik majd a döntéshozatali folyamat hatékonyságát, és felgyorsítják ezt. E, így módon az ügynökségek is jobban tudnak működni, egyszerűsödik a pályázati eljárás a KKV-k számára. Az új munkaprogramok 2011-es munkaprogramok kapcsán születtek új döntések, amelyek arra hivatottak bátorítani a KKV-kat és kutatási partnereiket, hogy nagyobb számban vegyenek részt a keretprogram programjaiban. Nagy volt az erőlépés a döntések hatására, további erőfeszítéseket teszünk majd 2011 és 2013 között. Lesznek új lehetőségek, új eljárások, új szabályok a leegyszerűsített rendszerben. Ezzel az előző hozzászólásomban szóltam, vagy válaszomban szóltam erről. A jogalkotási keret, amely jelenleg működik, szintén lehetővé teszi a KKV-k részvételét. Persze mindig lehet javítani a, egy mechanizmus működésén, és ennek többféle módja is van. A bizottság maga is vizsgálódik, hogy hogyan lehetne módosítani a bizottságnál működő szabályokat, eljárási szabályokat olyan módon, hogy egy átlagos főre jutó költséget lehessen elfogadni. Felvizsgáljuk a számviteli szabályokat is. Persze, nagyon igaza van, amikor arról beszél, hogy nagyszámú új projekt, javaslat érkezik a KKV-któl. A KKV-k sok nehézséggel küzdenek. Az egyik nehézség, amit ön is említett, a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos gondok. Részt veszek egy bizottságnál dolgozó innovációval foglalkozó csoportban. Biztos társam Barnier úr vezeti ezt, akihez tartozik ez a terület. Szorosan együttműködünk, és remélem látni fogják, hogy amikor az innovációs politika kiemelt projektjeit közé tesszük októberben, látni fogják, hogy megoldást találtunk a KKV-k és mások több problémájára, amelyek konkrétan, amit ön említett, a szellemi tulajdonjogokkal függnek össze. Azután igaza van, nagyon sok lehetőség, amit ki lehetne használni, sok magánvállalat úgy érzi, hogy számukra is vannak lehetőségek ezen a területen, amiket érdemes lenne kihasználni. Arra törekszünk, hogyha az innovációs politika az ászlós hajóját, a kémert projektet közé tesszük, akkor nagyon merész, bátor pályázat javaslatokat dolgoz majd ki a bizottság, amelyeket majd persze megvitatunk, de ezek bátor, merész javaslatok lesznek, amelyekből kiderül, hogy az előttünk álló akadályokat valóban le akarjuk küzdeni azok a vállalatok, amelyeket ezek a területek érdeklik, remélem, hogy látni fogják, hogy a bizottság pozitív válaszadásra készül velük kapcsolatban. Kelly úr említette, hogy a gyors teljesítés gyors eredményt, nyereséget hoz. Ezt gondolom, hogy a legfontosabb innovációs projekteknél várható a normákkal, szabadalmakkal, szellemi tulajdonjoggal összefüggő kérdések, azután itt egy nagy kérdés a kockázati tőke, ugye elég sok a probléma jelenleg is sokká kávé számára. Tehát eh, mindazok a kérdések, amelyek kutatóközpontok, egyetemek, eh, magán és állami cégek, eh, a parlamenti képviselők számára is rendkívül fontosak, a kapcsolatban, hogy mi legyen ez a nagy kiemelt projekt. Nos, amikor ez majd nyilvánosságra kerül, akkor ezt követően szükség lesz monitorozásra, támogatásra, Biztosítanunk kell azt, hogy akik támogatják a politikát, velünk együtt kapcsolatban együtt dolgozzanak, és ez vonatkozik a parlamenti képviselőkre is. Köszönöm szépen, képviselőasszony, a válaszokat, amelyek remélhetőleg nagyon hasznosak voltak. És most rátérünk Hán biztos úr az feltett kérdésekre a 36-41 egyik feltett kérdések benyújtóitól elnézést kérek, az idő hiánya miatt majd írásban kapnak választ. Hán, biztos úr, ha készen áll az első kérdés megválaszolására, 42-es számú kérdés poszertül tette fel a Duna stratégia és az eurórégiókkal kapcsolatban. Biztos úr, öné a szó, és 15 perccel megpróbálunk három kérdést megtárgyalni egyenként 5 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdést. Az együttműködés perspektívája Bajorország és Ausztria, illetve a Csehköztársaság között kiváló esély ennek a régiónak, amely összesen 5 millió eh, lakost számol. Az egész kulturális dimenziója, gazdasági dimenziója ennek az együttműködésnek kiváló szerepet játszhat. A Duna stratégia keretén belül is ez a terület különösen a konzultációk során és a stratégia előkészítése során folytatott konzultációk során is különös hangsúlyt kapott ez a terület, különös tekintettel a turizmusra. A turizmusra külön odafigyeltünk. Aztán a kulturális együttműködés területén is érdekes felvetések vannak, például a kultúrák közi párbeszéd kérdése. Ami az egyes régiók támogatását illeti, ebben a régióban, Csehországban, Ausztriában és Bajorországban különböző együttműködési programok merülnek fel, amelyek 430 millió eurót tesznek ki a jelenlegi finanszírozási ciklusban. Nagyon érdekes, illetve nagyon jelentős összeg ez, és a régióknak kell ebből a maximumot kihozni. Kiváló eszköznek tartom ezt a struktúrát, E, és a határokon átnyúló együttműködés erősítését. Köszönöm, Poszelt úr! Köszönöm szépen, biztos úr, köszönöm a kiváló választ. Egy e, új újdonságra e, szeretném felhívni a figyelmet. A kulturális dimenziót kérdezném, hogy hogyan szeretnék ezt erősíteni. Azt hallottuk ugyanis, hogy Pézen lesz ez kulturális fővárosa Európának hamarosan. Igen, teljes mértékben meg vagyok győződve arról, mondja a kép, a biztos, hogy a regionális együttműködésben, a határokon átnyúló együttműködésben a kulturális együttműködés kifejezetten, a kulturális elem kifejezetten fontos, hiszen a kultúra túlmutat a határokon, túlmutat az administratív határokon, közigazgatási határokon. Ha regionális együttműködésnek a kultúra az egyik súlypontja, Pilzen lesz ugye a kulturális főváros, és akkor ezzel azt hiszem, hogy kifejezetten pozitív impulzust adhatunk ennek a programnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Poszett úrnak. Crowley úr kérdése következik, a 43-as. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselő úr, annyit nagy örömmel mondom el azt, hogy néhány nappal ezelőtt az Európai Bizottság pozitív állásfoglalást fogadott el, dolgozott ki, dolgozott ki. Itt azt javasoljuk tehát, hogy pénzügyi segítséget nyújtunk több mint 13 millió eurós összegben. Azért javasoljuk ezt, mert azért mondom csak, hogy javasoljuk, mert a parlament egyetértésére és a tanács eh, egyetértésére is szükség van ehhez. Röviden szeretném, eh, szeretnék mindenkit emlékeztetni eh, erre a, ezekre a károkra. 2009. novemberében jelentették az első károkat, és a, az alkalmazást a, illetve a kérvényt, a kérvényt 2010. januárjában nyújtották be, tehát a 10 hetes határidő végén de még határidőn belül különböző kérdéseket kellett még tisztázni, ezért március 24-én még egy kérdést, tisztázó kérdést intéztünk az ír kormányhoz, vagy az ír hatások, hatóságokhoz, amelyet aztán júniusban meg is válaszoltak. A probléma az az volt, hogy az összességében meghatározott kár alapján a nemzeti e, katasztrófa értékét nem érték el. Ezért e, azt kellett megnéznünk, hogy regionális e, katasztrófáról van-e szó, vagy lehet-e szó, ehhez arra volt szükség, hogy további kérdéseket tisztázzunk, ezekre sor került. A pozitív eredmény megszületett tehát szeptemberben dolgoztuk ki ezt a javaslatot, és adtuk át ezt a javaslatot. Összességében tehát a költségek fedezésére, amelyek felmerültek és amelyeket az államnak kellett fedeznie, az Európai Unió a parlament és a tanács egyetértése mellett 13, kb. 13 millió eurót tudna rendelkezésre bocsátani. Köszönöm szépen. Kiegészítő kérdés. Króli úr, és aztán Króli úr, és aztán Kelly úr. thank the commissioner for his response as well. Köszönöm szépen. Megköszönöm a biztos úr válaszát. Nos, az a gond, hogy a károkat, a károk következményeit fokozatosan fizetni kell. Nagyon sok olyan vállalkozás van, amely felhagyott az üzleti tevékenysége. Az én saját városomban még mindig van 19 ilyen vállalkozás, amit nem tudott újra kinyitni. Talán meg kéne nézni a hosszú távú kezelési terveket, nem csak a finanszírozást. Köszönöm. Kelly úr következik. És hogyha Kelly úr észnél van, akkor még ő is szót, szót kaphat. Köszönöm a választ. Nos, Említette, hogy egy kritikus küszöböt kell elérni, nemzeti küszöböt. Véleményem szerint nem feltétlenül igazságos az, hogy minden ország számára, minden tagállam számára azonos küszöbről van szó, szóval egy kisebb országnak nehezebb elérni ezt a küszöböt. Geleher úr következik. Elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak, illetve előző, elődjének is nagyon szorosan együttműködött az ír hatóságokkal, és gyakorlatilag a 24. órában sikerült sok mindent a Írországban ezzel a 30 milliós hozzájárulással. Arra kérem biztos úr, hogy ezt a küszöböt változtassuk meg. Nagyon nehéz ezt elérni, ez mindenképpen segítene rajtunk. Biztos úr következik. Köszönöm, Köszönöm szépen. Köszönöm az elismerő szavakat is. Szívesen hallom, örömmel hallom, és továbbítom majd a munkatársaim felé is, akik különösen sokat dolgoztak ezen a témán. A szolidaritási alappal kapcsolatos szabályokban azt olvashatjuk, hogy a küszöbb érték a GDP 0,6%-a. Eh, Írország esetében ez jelenleg 935 millió euró lenne. És van egy plafon, 3,5 milliárd euró lehet a maximális kárérték, azaz 4-5 nagy európai tagállamra egészen más dimenzióra vonatkozhatna ez. Ez az egyik oka annak, amiért a bizottság már 2005-ben elkezdte módosítani, vagy javasolta, hogy igazítsuk ki a szolidaritási alapra vonatkozó szabályt. Elsősorban két irányban. Egyrészt javasoltuk, hogy egységesítsük a küszöbértéket, olyan módon, hogy egyrészt a nemzeti küszöbérték csökkenjen, a tagállami küszöbérték, másrészt viszont a két kategóriát egységesítsük, tehát a nemzeti és a regionális katasztrófa két kategóriáját egységesítsük. Nem akarok titkot csinálni abból, hogy általában kétszer annyi kérelem érkezik költségek megtérítésére, mint amennyit módunkban áll kifizetni. Nem pénzügyi okok miatt, hanem azért, mert az értékelés ez nem teszi lehetővé, nem minősülnek, támogatásra érdemesnek ezek a kérelmek a költségek tálás vagy refinanszírozására vonatkozó kérelmek. Ezért a célkitűzésünk az egységesítés, ami felgyorsítja majd az egész folyamatot is. Ebben a példában ugye Írország esetében 8-9-10 hónap telt el, és még néhány, néhány hetet ehhez hozzászámolhatunk, tehát mondhatjuk azt, hogy egy év telik el addig, amíg sor kerül a tényleges kifizetésre. Ez azzal függ össze, hogy a szolidaritási alapot a költségvetésén kívül, kívül helyeztük el, vagy működtetjük, és hogy mi tekinthető katasztrófának, ezt a definíciót ki kellene bővíteni van lehetőség arra, hogy természeti katasztrófák tartozzanak a szolidaritási alap támogatásai alá. Most szeretnék ezt kibővíteni technológiai katasztrófákra is. Hát ez a többi javaslatot már 2005-ben a tanács ezeket a javaslatokat visszautasította. De most sajnos, miután nagyon sok katasztrófa következett be, újra nekifutunk ennek, és a szolgálataim beszámolói, eh, szolgálataim elkészítettek eh, az elmúlt öt év tapasztalataik alapján egy módosított eh, javaslatot. Remélem, hogy most néhány olyan ország, amely különösen az elmúlt hónapokban az Európai Szolidaritási Alap támogatását élvezték, készen állnak arra, hogy korrigáljuk, módosítsuk az alapra vonatkozó szabályokat, és így gyorsabban lehet majd reagálni a szolidaritási alappal Európában. Köszönöm. Nagyon gyorsan térjünk rá még Havit kérdésére. Kérem, biztos úr, hogy nagyon röviden válaszoljon az előző kérdésre, négy percig válaszolt, és két perc múlva be kell rekesztenem az ülést. Igen, nagyon röviden. Az új brit kormány felvállalt egy olyan gazdasági modellt, ami a helyi szintre helyez több hangsúlyt. Még nem teljesen világos, hogy milyen lesz ez az új struktúra. Ezért még nem tudok végleges látleletet adni. Majd meglátjuk, hogy hogyan alakulnak ki ezek az új struktúrák, ezek az új managing authority és majd ehhez kell alkalmazkodnunk a programjainkat kiigazítva. Remélem, bár egy kicsit aggódom is, hogy nem eredményez el majd túl nagy csúszásokat a projektek megvalósításában. Ahogy túl. Köszönöm, elnök úr a demokratikus folyamattal kapcsolatban teljesen semleges vagyok, gyors leszek, tiszteletben tartom az időszűkét. Biztos úr, a kérdésemben azt kérdeztem, hogy milyen konzultációkra került már eddig sor a bizottság és a brit kormány között. Ez egy nagyon tényszerű kérdés volt. Volt valamilyen konzultáció, és ha igen, akkor mi volt ennek a lényege? Azután elfogadja e azt, hogy a struktúrális alapra vonatkozó szabályozások az addicionalitás és a partnerség két alapvető kritériumát is tartalmazzák, és biztosítja ezt a bizottság is, hogy minden új struktúra ezeket így tiszteletben tartsa? Egészen egyszerűen mai napig nem volt kapcsolatfelvétel ezzel kapcsolatban és a távú finanszírozás kérdése, ha erre gondolt, hát ez még a jövőben kerül majd rendezésre. Nagyon köszönöm, nagyon világos, tömör választ. Ezzel lezárult a bizottsághoz intézett kérdések órája. 9 órakor folytatjuk majd az ülést.